Witam Państwa. Otwieram wspólne posiedzenie. Hölgyeim és Uraim, szeretném megkezdeni három szakbizottságnak a közösülését. Otwieram wspólne posiedzenie. Tehát szeretném megnyitni három szakbizottságnak a közös ülését, az Agri, DEVE és a Köz- Környezetvédelmi Bizottság, tehát az NV bizottságnak az ülését. Néhány hivatalos bejegyzés, bejelentésem lenne. Látták a napi rendet, és hogy 12 nyelvre van tolmácsolás, francia, német, olasz, holland, angol, spanyol, spanyol portugál, finn, svéd, magyar, lengyel és román nyelvekre. Nyelveken van tolmácsolás. Mint tudják, 2015 a talajok nemzetközi éve, és holnap, december 4-e a Nemzetközi Talajnap. A FAO ünneplése, ünneplése ezen a napon történik Rómában, és a brüsszeli összekötött tiszt tájékoztatása szerint kedden egy kiállítást nyitottak meg, és az ő kezdeményezésére történik ez a mai ülés is. A három szakbizottság közös ülése, akik számára a talaj kérdése nagyon fontos. A FAO összekötő hivatala a kép, képviseli ezt a szervezetet, együttműködik az Európai Unióval, és a tagállamokkal is szoros az együttműködése, és több brüsszeli intézménnyel is együttműködnek. Mint tudjuk, ez, ennek, ez számos intézményt jelent. Mint ahogy a név is jelzi, a kapcsolat a római központ és a Brüsszel között létezik, és az Európai Unió sokat tesz a mezőgazdaságot, a közös mezőgazdasági politikáért, a környezetért, az együttműködés területén is, és a fejlesztési segítség az más országoknak is fontos szerepet játszik. Ezért a mai résztvevők köztük a fő vendégünk, legfontosabb vendégünk, Mamo professzor úr, akit egy perc múlva bemutatom, de először szeretettel üdvözöljük. Az ünnepléségek, a szemináriumok mind azt a célt szolgálják, hogy felhívják a figyelmet a talaj fontosságára hiszen az ökoszisztéma számára nagyon fontos szolgálatot tesz a talaj, és az emberi élet és egészség szempontjából is fontos a szerepe. Mint említettem, 2015 a nemzetközi talajév, és most szeretném röviden átadni a szót kollégáimnak, az MVB és a DEVE bizottságban lévő kollégáknak. Kérem, először az Envi nevében tegye meg ezt. Elnök úr, én az Envi bizottság elölneke vagyok, de egy jelentést tevélyes, amely a párásban kezdődő programoknak a, az egyik szervezője. Nagyon örülök, hogy a nemzetközi talaj év megkezdődött, ugyanis az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából az egész világon hatalmas a kihívás, nagyon érzékeny az éghajlatváltozásra, ugyanis ez a terület. Az éghajlatváltozás elleni harcban fontosak a harcos társak, ugyanis a talaj sarokköve az éghajlatváltozásban tett harcban. Ugyanis a talaj megköti a széndiokszidot, és az üvegházhatások gázokat csökkenti, így fontos szerepet játszik az éghajlatváltozás elleni harcban. Ezen kívül a mezőgazdaságban és fontos szerepet játszanak, mert hogyha rosszul gazdálkodnak, e, a nem fenntartható e, gazdálkodást folytatnak, akkor e, a széndiokszid kiszabadul a talajból, és tovább hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Az eszmecsere során foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, ugyanis a talaj a mezőgazdaság számára nagyon fontos, ugyanakkor nagyon sok területet, mezőgazdasági területet átalakítottak más célra, célra. A szerves talajnak az átalakítása ma már 10%-át adja a üvegházhatású gázkibocsátásnak a leromlott talaj rossz hatását az agroökológia változtathat, megváltoztathatná, és megerősíthetné az éghajlatváltozással szembeni ellenállást. A hozamok jó, hogyha a széndiokszidot bezárnák a talajba, akkor a befolyásolná az üvegházhatású gáz, gázoknak a hatását. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a talaj problémákkal gyakran foglalkozunk, szeretnénk egy tanácskozási stratégiát kialakítani, foglalkozni az élelmiszerbiztonság ellátása és az éghajlatváltozás közötti kapcsolattal. Ez már egy második zöld fejlődés lenne, amelynek során olyan megoldásokat találunk, amelyet jövő héten Párizsban a nemzetközi konferencián is tárgyalni fognak. Sok tagállam mutatott, és sok állam mutatott érdeklődést a talajban való széndioxid tárgyalás után, iránt, és a Konvent 21 során a francia mezőgazdasági miniszter a német, új-zélandi, ausztrál mezőgazdasági miniszterek, és Graciano de Silva, a faj, faj igazgatója és Májek úr egy kezdeményezést indított, amely 4,4%-ra szeretné csökkenteni, növelni a talajban megkötött széndiokszidot. Ez mind a mezőgazdasági területeket, az erdőket jelenti, és pedig a szikesedéssel érintett talajokat. Ezen kívül a talajok szerves anyag növekedése E, lehetővé tenne, hogy e, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodjon, és hogy nagyobb hozamokat hoznának, és az élelmiszerállátás biztonságot. Franciaország hangsúlyozta, hogy az éjség és az éghajlatváltozás között fontos kapcsolatot jelent, ezeknek a talajok. Törökország, Ausztrália, Új-Zélanda, Niger, Mexikó, Costa többek között és a különböző kutatóközpontok és alapok és mezőgazdasági szervezetek foglalkoznak ilyen, ezekkel a kérdésekkel. Épp ezért nagyon örülünk, hogy egy ilyen kezdeményezést elindíthatnánk. Mielőtt átadnám a szót elnök úrnak, szeretném üdvözölni Tekalin Mamó professzort itt a körünkben, és előre várom a eszmecserét. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a, a DEVE bizottság elő, a MBO, bocsánat, az MB bizottságnak az alelnökét, és most a DEVE bizottságnak az alelnökét, Vajren urat kérem. Köszönöm szépen. Linda McEwen a szakbizottságunk elnökének nevében szeretnék, szeretném önöket üdvözölni, ő ma nem tud itt lenni. Néhány konkrét kérdésről szeretnék a bevezetőmben beszélni. A fejlesztési politikához van ezeknek köze, és természetesen a talaj védelméhez, illetve a földhasználathoz. Kérdés az, hogy a föld tulajdonlását hogyan szervezzük meg. A régi hagyomány az, hogy a föld azé, aki azt megmunkálja. A tulajdonlási struktúrának úgy kell kinéznie, hogy ez az elv tiszteletben tartassék. Tehát a tulajdonáshoz való jog nagyon-nagyon fontos. Ilyen szempontból így érhető el a fenntartható mezőgazdaság, illetve fenntartható földhasználat. Ha valaki megdolgozza a földjét, és közben azt birtokolja is, akkor felelősségteljesen fog gazdálkodni. Természetesen a tulajdonjog átruházását lehetővé kell tenni oly módon, hogy a föld akár jobb állapotban is legyen, mint ahogy korábban volt. Tehát a következő generációknak úgy kell átadni. Ennyit fejlesztési szempontból a föld megszervezése, valamint a regisztráció létfontosságú. A másik pont, amiről szeretnék beszélni, az az urbanizáció kérdése. A városok növekszenek, a ha a városok növekednek, akkor sokszor mezőgazdasági területeket vesznek el, hogy azon épületeket húzzanak fel, utakat építsenek, stb. A fejlett országokban megfelelő városfejlesztésre van szükség azért, hogy a mezőgazdaság számára a legjobb föld, legjobb minőségű földet őrizzük meg, hogy erre ne építsenek rá. Nagyon sok mindent lehetne még erről a témáról beszélni, de én ebben a néhány percben erre a néhány kulcskérdésre szerettem volna rámutatni. Megemlíteném a földregisztrációt, illetve a megfelelő város tervezést, fejlesztést. Ez a fenntartható földhasználat szempontjából fontos. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Még egyszer üdvözlök mindenkit! Említettem, hogy a FAO külön megbizotja is itt van nálunk, és Stefan Szinakor úr is. Nagy tapasztalata van nemzeti és nemzetközi szinten. Ő a mi összekötőnk. Köszönjük a mai reggelit is neki, és a neki köszönhető az is, hogy megszervezték a kiállítást. Most Mamo professzor urat szeretném bemutatni önöknek. Lekemtben, Etiópiában született, talaj kémiából és talajtermékenységből szerzett diplomát, PhD diplomát az Aberdeen Egyetemen, Skóciában. Tevékenysége nagy mértékben összpontosít az akadémiai világon kívüli területekre. Az etióp mezőgazdasági minisztériumban tanácsadó a föld biztonsággal, valamint az egészséges természetes erőforrásokkal foglalkozik. Egyike a 13 globális ö, klímaváltozással foglalkozó biztosnak, és a kormányközi technikai talajra foglalkozó panel 27 vezető globális szakértőinek egyike. Ő nyerte 2014-ben az Agra díjat és a Jara díjat is. Mielőtt szót adnék Mamu professzornak, arra kérném önöket, hogy nézzünk meg egy videóüzenetet. A FAO vezérigazgatójától, főigazgatójától, José Graciano da Silva részéről erre az ülésre üzent. Próbáljuk meg lejátszani a főigazgató üzenetét. Honorable. Elnök úr, elnökök, képviselők. Először is sajnálom, hogy nem tudok jelen lenni ezen a közös ülésen, és nem tudunk személyesen beszélni. Hadd kezdjem azzal, hogy kifejezem a hálámat az Európai Parlament és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottságok felé, amiért megszervezték ezt a rendkívüli ülést az a talaj nemzetközi éve alkalmából. Az egészséges talaj sok szempontból alapvető fontosságú, az élelmiszer eh, rendszereink, a takarmány élelmiszer termelés, az üzemanyag és a rostok termelése szempontjából, a fenntartható termelés szempontjából, ez a biodiverzitásunk egynegyedét teszi ki a talaj, fontos szerepet játszik a víz eh, gazdálkodásban, az árvizekkel és iszályokkal szembeni védekezésben. A talaj segít nekünk a e, szénciklus fenntartásában, segít nekünk küzdeni és alkalmazkodni a klímaváltozás kihívásai között. Ma a talajok egyharmada már e, elveszítette korábbi minőségét, lepusztult, leromlott. E, a talaj azonban nem megújuló forrás, megóvása alapvető fontosságú. A 17 fenntarthatósági fejlesztési cél közül négy hivatkozik a talajokra, olyan központi témákra, mint a minőség javítására, a szennyezés csökkentésére, a sivatagosodása elleni szemedi küzdelem, illetve a tönkrement elszegényedett talajok állapotának helyreállítása. Ha jobban gazdálkodunk a talajunkkal, akkor a szegénységet és az éhezést is csökkenteni tudjuk. Fontos, hogy az Európai Unió tovább is fenntartsa folyamatos segítségnyújtási programját, különösen Afrikában. A FAO készen áll arra tagállamaival együtt, hogy ezt a kihívást magáévá tegye, felvállalja. Ma a nemzetközi talaj évet ünnepelve úgy gondolom, hogy alá kell húznunk, hogy mennyire fontos ezeknek a talajoknak a felelős eh, felhasználása, és ezzel meg is köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a videó üzenetet és az információt, amelyet kaptunk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó felütéshez e, az ügy megtagyalásához, és úgy gondolom, hogy részletesen tudjuk elemezni a témakört, e, és megadom a szót Mamó úrnak 10-12 percben. Dear Honorable Chair. E, kedves Agri és Deve elnökök, környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottsági elnökök, fejlesztési szakbizottsági elnök, európai bizottsági képviselők, képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok önök előtt az e, e, ezelőtt az magasztos gyülekezet előtt, és olyan témáról beszélhetek, amely globálisan az élelmiszertermelés 95%-át érinti. Köszönet a szervezőknek, hogy lehetőségeket adtak számomra, hogy itt ülhetek önök előtt, és megszólalhatok azokról e, a fenyegetésekről beszélve, amelyek a talajainkat fenyegetik. A talaj szűri és tárolja a vizet, segít küzdeni a klímaváltozáshoz, kapcsolódó veszélyek leküzdésében növényzeteinket táplálja, és a biodiverzitás őre. Ugyanakkor jelentések azt mutatják, hogy a talajok egyharmadát fenyegeti a lepusztulás, az elszegényedés, és a probléma ennek kétszerese a fejlődő országokban, mint például Afrika, elsősorban az szaharai övezettől délre fekvő szubszaharai eh, Afrika. Eh, éves 14 eh, milliárdos dollárnak kifejezett összeg a költsége ennek a talajminőségromlásnak. Évente 4 milliárd dollárnyi tápláló tápanyag talaj erő veszik el évente. Ennek elsősorban az oka a gyenge talajegészségügyi állapot, a nem megfelelő technológiák eh, alkalmazása. A jelentések azt mutatják, hogy 2050-ig a régió élelmiszer igénye 178%-kal fog növekedni a jelenlegi szinthez képest, másképpen nem fogja tudni Afrika táplálni a növekedő eh, népességét. Ezt nem lehet úgy lekezelni, ahogy eddig tettük. Az erózióval és a talajok elszegényedésével kapcsolatban meg kell említenünk azonban a savasságát, e, e, e, szikesedését, az ervasanyag elvesztését, a fauna, flóra elszegényegését, a talajok kiszáradását. mivel ezek a problémák e, gyeplő nélkül e, e, terjednek bizonyos térségekben, fontos lépéseket kell tennünk, hogy meg tudjuk előzni az élelmezés biztonsági problémákat a legszegényebb régiókban, a fejlődő országokban. Idén a csendes óceáni térségben eh, az El Niño hatás eh, eh, miatt olyan időjárási körülmények keletkeztek, amelyek szinte minden földrészt befolyásoltak, erdőtüzekről, forró nyarakról, asztályokról, áradásokról beszélhetünk. Afrikában az El Niño jelenségek elsősorban asztályokat okoznak Etiópiában, Zimbabvéban, Botswanában és Dél-Afrikában, ahol ez azonnal jelentkezik az élelmiszer válság formájában. Nagyon sok fejlődő ország arra kényszerül, hogy többet importáljon, hogy etetni tudja a népességét. Másrészt nyilvánvaló, hogy ezek az országok úgy is meg tudnak ezt oldani, hogyha a talajnak az állapotát megőriznék, kiegyensúlyozottan e, e, e, trágyáznák a talajaikat, és talán háromszorosára is ö, tudnák emelni a gabona termelésüket, ö, mint a saját gabona igényük. A jól fenntartott talajok segítenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésében is, az egyik lehetséges közbelépés, beavatkozás az lenne, hogy segítenénk ezeknek az országoknak abban, hogy fektessenek be a talajaik minőségébe. A jó fenntartott talajok segítenek e, abban a tekintetben is, hogy az egészséges talaj a másik legfontosabb széndiokszid e, e, elnyelő közeg. Kedves méltóságok és képviselők, Fenntartható erőfeszítésekre van szükségünk annak érdekében, hogy a problémákat vissza tudjuk fordítani, hogy a talajok termékenységét vissza tudjuk hozni a korábbi szintekre, és az termelés szintjét fel tudjuk növelni népeink táplálására. Ahol alacsony a termelékenység a talaj egészségének gyenge szintje miatt, ott gondolnunk kell a jövő egé- nemzedékének egészségére is, hiszen a megfelelő táplálkozás az egészség alapja, ennek pedig a megfelelő egészségű talaj az alapja. Az élelmezési, biztonsági problémák ö, olyan jellegűek, hogy a folyamatos munka nélkül ö, néhány év alatt elveszíthetünk mindet az ENSZ a 2015-öt a talaj nemzetközi évének e, e, nevezte. E, ennek végrehajtásában az ENSZ FAO szervezete vállal fontos szerepet, amelynek elsődleges kampány témája az, az talaj egészség az egészséges talaj, mint az egészséges élet alapja. A 2015-ös program év nagyon sok országonként megszervezett eseményt hozott magával, hogy szemléletformálási munkánk révén felhívjuk a közvélemény figyelmét a talajjal kapcsolatos problémákra hogy eszmét tudjunk cserélni, és hogy össze tudjunk fogni abban, hogy minden érintett megértse, hogy mennyire fontos ez az ügy. A FAO szerint világszerte több mint 600 ilyen eseményre került sor különböző országokban. Ezen kívül rengeteg kommunikációs anyag született eh, egyrészt a hat hivatalos eh, FAO nyelven, másrészt számos eh, nem FAO nyelven, amelyek helyi nyelvek. Ezen kívül a televíziós rádióműsorok szórására került a világ sok részén. A 2015-ös nemzetközi talaj év programjait a helyi és nemzetközi sajtó is figyelte, egyéb intézkedések voltak az iskolai és egyetemi versenyek, a nemzetközi és országos szakmai találkozók keretein belül azokra a kihívásokra koncentráltunk, amelyekkel szembe kell nézniük a talajainknak, olyan fenyegetésekről beszélek, mint a talaj minőség romlása, az erdőírtás, az élelmezés biztonság kérdése, a klímaváltozás és a fenntartható talajgazdálkodási gyakorlatok kérdése. A fenntarthatóság kizárólag e, egészséges talajokkal oldható meg. E, a FAO e, globális mandátumán alapú tevékenységei e, nagyon fontosságából a szempontból Eh, hiszen a bolygónk eh, terves forrásait próbáljuk eh, karban tartani a élelmező biztonság szempontjából elkerülhetetlen feladat ez, miközben természetesen figyelembe veszük, hogy valamennyi szuverén államnak joga van ezek a a saját keretei között foglalkozni. Objectives The GSP should address five main pillars of action. Hogy ezt el tudjuk élni, különböző cselekvés pilléreket állítottunk fel az első általános közgyűlésen 2013-ban a globális talajpartnerségi plenáris közgyűlés, amely kétszer ült össze, vállalta magára azt, hogy a GSP akciókat áttekinti. Az ITPS egy új talajkártát hozott létre, és holnap fogják december 4-én Rómában elindítani ezt a programot. A globális partnership közgyűlés a felelőse a GSP tele, tevékenységeknek, és Eh, ez az éves találkozója az ITPS tagoknak. A GSP végrehajtó titkársága eh, a különböző eh, partnereknek a képviselői és a FAO tagjai gyűlnek össze itt. Tehát a regionális partnerek és a hálózatok is hogy megerősítsük ezt a partnerséget, nyolc regionális talajpartnerséget hoztak létre az érdekelt és aktív érdekelt felek között, és regionális szemináriumokat folytattak, hogy megbeszéljék a cselekvéseket és a prioritásokat. Ezek a regionális talajpartnerségek szorosan együttműködnek a FAO regionális irodáival, és interaktív, konzultatív folyamatot is indítanak el a nemzeti talajintézményekkel és a regionális talajtudományos társasággal. Tisztelt képviselők! Mindannak ellenére, hogy ilyen erőfeszítéseket tettünk, a talajforrások még mindig csak másodlagos szerepet játszanak sokak szemében, és igazából senki sem vállalja tette magáévá, és senki sem eh, biztosítja azt, hogy a talája kapcsolatos ismereteket megfelelően képviseljék a helyi, regionális és a globális partnerségekben, eh, párbeszédeknek és a döntéshozatal során. Épp ezért jelenleg nincsen egy konszolidált eh, naprakész globális talajforrás információ, hanem ez széttörezett, és nem tudják a felhasználók megfelelően használni. Például a a fejlődő országokban nagy részében a műtrágyákat nem vizsgálják be először, és nincsen tanácsadó szolgálat. Épp ezért a terméshozam növekedés az tulajdonképpen minimális. Ugyanakkor a szakértelem nagyon ritka, a készségek és a létesítmények elősorban a fejlődő országokban kevesek, ezért széttöredezett a, a tudás a talajról és a kutatás is ez a korlátozott rendelkezés álló információ nem hozzáférhető sokak számára, és épp ezért a fejlesztési agendákban sem foglalkozik a problémákkal. Ezért a fenntartható talaj gazdálkodásba történő beruházás nagyon alacsony a tanácsnak, a talaja kapcsolatban nincsen helyi, regionális vagy globális szinten egy szakpolitikája, ugyanis még mindig egy másodosztályú prioritásnak tekintik, és e, nem támogatják a globális akciót. Ezért a helyzet nagyon elkeserítő, és sürgős hogy meglegyen a kompatibilis és összehangolt talajpolitika. Egy, szükség van egy egységes és erős hangja, hogy összehangolja az erőfeszítéseket és a különböző forrásokat a világra szóló kezdeményezések során, elsősorban a talajt, illetően a mezőgazdaságot, illetően az erdőgazdálkodást, az élelmiszerellátás biztonságát és a többi Ugyanakkor szükség van arra, hogy koordináljuk a munkát és partnerséget alakítsunk ki azért, hogy e, meghallják a hangunkat a talaj érdekében, és megszüntessük a e, széttöregedettséget. Tisztelt képviselők, világos, hogy amióta elkezdték, az erő, a, a, e, felállították ezt, az Európai Bizottság támogatta ezt a globális talajpartnerséget, megfelelően az EU-nak a talajvédelemről szóló tematikus stratégiával kapcsolatban. Ez megfelel az EU politikájának, és a, elsősorban a talaj tematikus stratégiának és a Rio Plus 20 e, nyomon követésnek és a FAO-nak a saját stratégiai célkitűzésének, e, különösen az SO2-nek, amely növelni szeretné az áruk ellátását és a szolgáltatásokat a mezőgazdaságból, ezőgazdaságból, halászatból fenntartható e, e, módon. 2015 óta én vagyok a sokan a, a, képvis, a nagykövet és a szakemberek is a talajegészségnek és talajról való gondoskodásnak szentelték egész karrierjüket. E, ezen kívül vannak olyan EU tagállamok, amelyek segítenek a különböző talajgazdálkodási tevékenységnek, a, a fejlődő országokban hogyha a fejlődő országokban felismerjük, hogy mely talajok különösen fenyegetettek, és hogy az élelmiszer ellátás bizonytalansága szegénységet és nyugtalanságot okoz, akkor elhiszik, hogy szükség van erőfeszítésekre, hogy megváltoztassák ezt a helyzetet. Épp ezért kérem a nagy nemzeteket, hogy hangolják össze tevékenységüket, hogy e, a talajveszteséget megállítsuk, és a talaj tápanyagtartalmának kimerülését is megakadályozzuk, és fenntartható fejlődést biztosíthassunk. Végül, de nem utolsó sorban, Nagyra értékelem a FAO erőfeszíteit, hogy a világ figyelmét felhívja a talaj kérdéseire. De többet kell tenni az egész világon, és ehhez további támogatásra van szükség. Nagyon remélem, hogy ez a, köz, ez a gyülekezet itt megpróbálja ezeket a hézakokat áthidalni. Örülök nagyon, hogy önök meghallgatták a beszédemet, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, professzor úr, ezt a prezentációt, mely rendkívül gazdag volt tartalmát és értékeit tekintve. Most pedig az MV főigazgatóság képviselőjét, Regátor Rossza urat kérnem szépen arra, hogy röviden szóljon hozzá a mai témánkhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt a lehetőséget, és hogy itt beszélhetek ma önök előtt. Az első megjegyzésem a tudatosság növelésre vonatkozik a talajok nemzetközi évében. Csak az Európai Unióban 400 Ilyen a rendezvényünk volt. Iskolákat, gazdálkodókat, tudósokat, mindenkit bevontunk, és elértük a célunkat. Alapvető a tudatosság növelés tevékenysége. Mások is beszéltek arról, hogy az élet, az élelmezés, az emberi egészség és a gazdaság egész szempontjából, valamint a biodiverzitás szempontjából mennyire fontos a talaj de rámutatnék arra is, hogy a talaj sérülékeny és alapvető erőforrásunk. Kicsit elfeledték, nincsenek jellegzetességei, távol van mindentől, és mindenki készpénznek veszi. Úgy tűnik, hogy nem tűnik el, holott romlik a minősége, degradálódik, ezt tudjuk. A talaj alapvető szerepet játszik a mezőgazdaságban és az élelmezésben, ezt hallottuk. És beszéltek alapvető ökoszisztéma szolgáltatásokról, a szén-dioxid tárolás szempontjából fontos szerepet játszik. Egy trilliárd dollárnyi kárt okoz a talaj degradálódása évente. A talajok egyharmada valamilyen módon már romlik. És nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy a föld lakossága 9 milliárdra növekszik majd, így a sérülékenység nyilvánvaló. Az Európai Környezetvédelmi Hatóság jelentése kimutatja, hogy milyen világosan romlik a talaj, erózió, szerves anyagtartalom, talajszennyezés miatt európai probléma ez. új lendületet kell kapnia ennek a folyamatnak, mely odafigyel a talajra, nem csak a talajok nemzetközi évében a 2030-as fenntartható fejlődéssel kapcsolatos New Yorkban elfogadott menetrendre vonatkozóan az országok elismerték, hogy a talaj véges erőforrásnak számít, és hogy be kell gátolni a talaj degradálódását. Munkánkban a globális fenntartható menetrend fog vezérelni bennünket, de az Európai Unió hetedik környezetvédelmi programja is, amely azt mondja ki, hogy 2020-ra fenntartható módon kell gazdálkodni a földeken, és csökkenteni kell a szennyezett területek mértékét. Az Európai Bizottság az érdekelt felekkel tagállamokkal, a parlamenttel együttműködik, azért, hogy megteremtsük a megfelelő keretet a cél elérésére. Ha megengedik, egy utolsó pontot is megemlítenék. A talajvédelem jól illeszkedik az uniós stratégiákba, prioritásokba. Nem csak a környezet szempontjából fontos a talaj, a mezőgazdaság, az élelmezési ágazat, és a fenntartható biogazdaság szempontjából is. Viszont, ha megnézzük a dekontamináció, a különböző szennyezett területek megtisztítását is, akkor itt azt az előnyt is elérjük, hogy nem lesz káros a közegészségügyre, de emellett az öko ágazatokra nézve is hasznára válik ez a tevékenység. Ha a különböző területek dekontaminációját irányozzuk elő, akkor a barnamezők esetében, akkor ez pozitív hatással lesz a körkörös gazdaságra is. Egy értékes előforrás újrahasznosításáról van tehát szó. És nem csak az Európai Unióban, hanem a globálisan is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, igazgató úr. Most pedig kezdődjön a vita a parlamenti képviselőkkel. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy két percben fogalmazza meg mondandóját. Rugalmasak leszünk, de azért mégiscsak szükség van egy felszólási időre. Venta úr az első, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a lehetőséget, hogy Köszönöm, hogy részt vehetek ezen az ülésen a mai napon. Köszönöm szépen az Agri és Envi szakbizottságoknak a szervezői munkát, a Deve szakbizottság képviselője vagyok, és ilyen minőségemben tudom, hogy mennyire fontos a talajminőség megőrzése a világon. Ez lát el bennünket, a talaj lát el bennünket élelemmel küzdünk a túlnépesedéssel, és ezért szükség van arra, hogy élelmezzük a csak nem 9 milliárdnyi lakost Földön 2050-ben. Az üzemanyag, a rostok, valamint az ökoszisztémák megfelelő működése szempontjából is lényeges. Mamó professzor rámutatott arra is, hogy egy nem megújuló erőforrásról van szó, így a talajgazdálkodás, az élelmiszerbiztonság, a globális élelmiszerbiztonság szempontjából jelentős. A degradációnak véget kell vetnünk, és egy keretet kell meghatároznunk, hogy a talaj minőségét megőrizhessük. Támogatni kell a kis és a családi gazdaságokat, és nekik is hozzá kell járulniuk ehhez a munkához. A cél a szegénység és az éhezés csökkentése a világban környezetvédelmi programjaink is vannak. A tegnapi napon például részt vettem egy vitában ezzel kapcsolatban a flóra-fauna védelméről beszélgettünk, és Mamó professzor beszélt a termény diversifikációjáról, ez is fontos a számunkra. Az olyan országok, amelyek veszélyeztetett területeken helyezkednek el, az ő esetükben lényeges a FAO-val való együttműködés. A fekete-afrikai területre vonatkozóan, valamint Haitiban és Fidzsiben különleges programjaink is vannak. Frakciónk azon a véleményen van, hogy a talaj fontossága meg kell, hogy jelenjen az emberi érdekek, valamint az élelmiszer biztonság és a környezetvédelem kiegyensúlyozására irányuló elvekben. A jelentésünket holnap teszük közzé. Az adataink alapján úgy tűnik, hogy a, a klímaváltozás hatása az érzékeny területeken, főleg a szubszaharai Afrikát érinti. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hajgos asszony. Igen, köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy megszervezték ezt a rendkívüli ülést a mai napon. Hangsúlyozták, hogy életünk alapja a talaj. Kicsit aggódom. A FAO beszélt a Climate Smart Agriculture-ról. Vannak környezetvédelmi, mezőgazdasági gyakorlatok, ezeket szeretné szorgalmazni. Úgy, hogy közben a hozamot is növelik viszont nem határozzák meg, hogy melyek a klíma káros hatással rendelkező gyakorlatok. Nem tudjuk, hogy mi tartozik ide. Mi az, ami klímabarát, a növényvédőszerek nem, tartható, nem tartozhatnak ide. Nem tartozhat ide például a nitrogén sem. Nagyon sokat hallottunk ma az egészségről, az emberi egészségről, de a talaj egészségéről, a mikroorganizmusokról is beszélnünk kell. A génmódosított organizmusok bevetése sem jöhet szóba. Kérdezném, hogy a FAO tudatosan mondott le a világos fogalom meghatározásról, vagy egész egyszerűen csak így alakult. Mert a McDonald's, a Walmart, a Monsanto felugrottak erre a vonatra, és a szintetikus műtrágyát alkalmazzák ők is. Már Einstein is azt mondta, hogy a problémákat nem lehet azzal a gondolkodásmóddal megoldani, mely gondos, gondolkodásmód eredményezte a problémákat. A Climate Smart Agriculture esetében viszont ez a helyzet. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Hoisling úr. Ja, ich kann mich den... Kolléganőm felszólalásához maradéktalanul csatlakozni tudok. Szükséges a mai vita, de feltevődik a következő kérdés. Sok fontos dolog elhangzott, meleg szavak. A kérdés az, hogy politikailag hogy néz ki a mozgásterünk miért van vízvédelem, miért van a levegő tisztaságára vonatkozó védelem, de miért nincsenek olyan szabályaink, amelyek a talaj védelmét irányozzák elő. Az Európai Bizottság nem érvényesítette ezeket az elveket a tagállamokkal szemben. Kérdezném az Európai Bizottságtól, van-e új megközelítés? Nem csak az afrikai gondokkal küzdünk, Európának is nagyok a gondjai a talaj tekintetében. Ha csak a hazámra gondolok például, naponta több száz hektárnyi területet betonoznak le. Emellett pedig más gondokkal is küzdünk. Az Európai Unióban, főleg a déli országokban a talaj erózió is egy körül jelenség, és ilyen tekintetben is kevés dolog történik, ezt sem hagyhatjuk így. További megjegyzés. A DEVE szakbizottság képviselője már beszélt erről, ez is szerepet játszik ebben a folyamatban. Amíg a talaj a spekuláció tárgya, és amíg a talaj nem abban a kézben marad, mely megdolgozza azt, nem lesz talajvédelem. Olyan fejlődő országokról beszélnek itt, mint például Kambodzsa, a föld fele már spekulánsok kezében van, holott Látjuk, hogy a, az a cukor, amelyet ott termelnek meg, nátszukor, az nem fenntartható módon ö, gazdálkodott cukor. Ilyen szempontból kell fellépnünk. Hol van egy európai kezdeményezés? A talaj spekulációval szemben. Alapvető. A déli országokban is importálunk, olcsó importokat hozunk be, de nem lépünk fel ezzel szemben. És még egy fontos kérdés, erre is szeretnék rámutatni. Láttuk, hogy a FAO hogyan szeretné megvédeni a földeket, de ha megnézzük, hogy hogyan zajlik a gazdálkodás néhány országban, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek semmi köze a fenntarthatósághoz. Nagy vállalatokkal kellene együttműködni a kémiai, a, a vegyszerek bevetése az nem megfelelő. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót a következő felszólalnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, érdekesnek tartottam azt, ami elhangzott, de az előttem felszólalóhoz hasonlóan én is hiányolok néhány dolgot. Nem csak Hollandia, hanem mások is felteszik azt a kérdést, hogy figyelembe tudjuk-e venni az egész flóra és faunát. Szeretném tudni, hogy önök mire gondolnak, mi történjen Európában, másodszorban. Az alapanyagok, alapanyagok, például foszfát és más értékes ásványi adagok, anyagok újrahasznosítása. Vannak olyan ágazatok, amelyek ezzel foglalkoznak, de tudni kell azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó milyen irányba megyünk. A faura nézek, de a lő bizottsági képviselőre is. A körkörös ipar szempontjából fontos ez. Módosítani kell például a trágyázásra vonatkozó szabályokat. Jó lenne támogatást szerezni, tudnia kell mindenkinek, azzal kapcsolatban, hogy tudnia kell mindenkinek azt, hogy mit kell tennie. Köszönöm szépen. Dziękuję. Pan poseł Panga. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, szeret, nem leszek hosszú, röviden szólok hozzá. Egyetem megjegyzésem van. A... Én a Fejlesztési Bizottság tagja vagyok, ilyen ö, módon szólok hozzá a fejlődő országok számára az élelmiszerellátás biztonsága és az éghajlatváltozás elleni harc nagyon fontos. Mint ahogy a FAO elnöke is, végazgatója is hangsúlyozta Szilva úr, a talajoknak a különböző funkciója nagyon sokszor nem kap figyelmet nagyon sok, nagyon kevesen fejezik ki véleményüket, a talaj pedig hallgat. És a megjegyzésem az, hogy az együttműködési tevékenységek során a fejlődő országokkal a talajminőséget nem szabad elfelejteni, és ne felejtsük el, hogy a talajoknak a jó minősége jelentősen hozzájárulok a fenntartható fejledés célkitűzéséhez, a 15. célkitűzés a földi élettel kapcsolatban különösen fontos. Köszönöm szépen. Ekkor. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A talaj egészségesítétele létfontosságú ahhoz, hogy az emberiség megmaradjon és jónak tartom azt, hogy elgondolkozunk azon, hogy milyen gyakorlatok jöhetnek szóba, hogyan lehetne a föld minőségét, a talaj minőségét megőrizni, és hogyan lehetne ezen javítani. Ez helyén való így. De egy érvet, egy gondolatot hiányolok én itt. Ha egyrészt megpróbáljuk megőrizni a talajt, másrészt viszont minden egyes pillanatban egy aprócska ö, őserdőt tesznek tönkre, egy, egy foci pályányi méretűt egy perc alatt. És ha megnézzük azt, hogy a talaj vastagsága is milyen vékony, akkor el, elveszítünk egy termékeny ö, talaj területet. Az egyik legnagyobb ö, káros anyag a földre nézve, miért nem mondjuk ki azt, hogy a ö, hús termesz, termelés, a, a, az állattenyésztés, a, miért nem mondjuk azt, hogy a föld használata a globális állattenyésztésre káros, ez felel a talaj romlásáért, emiatt csökken, a, emiatt nő a világon az éhezés is, és emiatt lesznek még nagyobb konfliktusok. Ne köntörfalazzunk, foglalkozzunk ezzel a témával, mert ha nem így járunk el, akkor a COP21 keretén belül az erőfeszítések, de egyéb erőfeszítések is, hogy megőrizzük a talajt hamis ábrándot jelentenek. Ezzel a, a témával foglalkoznunk kell, még akkor is, ha erről senki nem akar hallani, hiszen mi vagyunk ezért a felelősek. Az Európai Unióról is mondanék valamit. Az mezőgazdasági támogatásainkkal pontosan ellenkező irányba megyünk. Azt támogatjuk, hogy állatokat tenyészenek, és ezzel tönkretesszük a talajt. Ez így nem mehet tovább. Pénzt adunk ki azért, hogy tönkre tegyék ezt. El kell mondanunk ezt, ki kell mondanunk ezt az igazságot, különben nem vesznek bennünket komolyan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesnek tartom a beszélgetést. Néhány megjegyzésem lenne. Alapjában véve a talaj, a természetben van, de azért az ember befolyása alatt is. Nézzük csak, hogy a mezőgazdasági tevékenység milyen földeket eredményezett. Kérdés, hogy jól vagy rosszul fejlődik a föld. Ennek semmi köze egy mezőgazdasági vállalat méretéhez. A kérdés az, hogy hogyan művelik meg a földet. A, a földnek, a talajnak áthat a kis és a nagy vállalat is, és védheti azt a kicsi és a nagy is. Ami pedig Afrikát illeti, nem tudom, hogy pontosan mi az, ami előnyös Afrikában, ugyanúgy, mint máshol is, nagyon sok olyan nomád törzs, vándorló törzs él, amely egyik területről a másikra vándorol, és nem fűződik érdeke ahhoz, hogy fenntartható módon gazdálkodjon azon a földterületen, ahol éppen tartózkodik. Tovább lépnek, és ez kimeríti a földterületeket. Ez nem pozitív. Ez nem fenntartható földhasználat. Ezt is figyelembe kell vennünk a vitánk során. Martin Heuslingnak igazat, igazat adok azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy mi zajlik Európában. Én bentből érkeztem, és meg kell állapítanom, hogy Európában nagyon sok földet veszítünk el, főleg ott, ahol az ember már nincs jelen. A hegyekből, a hegyvidékekről az ember már lejött, és a földeket, a magára hagyott földterületeket elmossa a víz. A föld megőrzésnek, a talaj megőrzésének egyik szempontja az, hogy ügyeljünk azokra a területekre, ahol már nincs jelen az ember, és ahol nagy a veszély annak, hogy elmossa a víz az adott területet. Az európaiaknak is nagyon sok feladata lesz, szakpolitikai szempontból ezen a területen is tennünk kell valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tesz úr. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. A prezentációkat, ezeket érdeklődve hallgattam. Két megjegyzésem lesz. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy a talaj rossz állapotban van, és ez azért van így, mert a technikai eszközöket támogatjuk. Nem lehet mindig a modern mezőgazdaságot felelőssé tenni a rossz talaj minőségért. 82-ben vettem át a 20 hektáros területet apámtól, és jó néhány évig megműveltem a földet, mielőtt átadtam fiamnak. És sokkal jobb állapotban adtam tovább a földet fiamnak, ahhozam megduplázódott, és ez mutatja, hogy jobb lett a talajminőség is hol, van a, hogy mutatkozik a probléma? Ott, ahol nem vetik be a modern technikát, ott, ahol nem trágyáznak. Másik ö, megjegyzésemet már ö, mások is említették. A föld legyen azé, aki gazdálkodik azon. Ha társgazdálkodóról van szó, akkor azé is legyen. Gond, mert akkor gondoskodnak arról, hogy a talaj jó minőségű maradjon. Olvastam a sajtóban néhány cikket, vajon meg tudják-e erősíteni? Egy svájci újság azt írja mai december 3-i számában, hogy a déli területek jóval zöldebbé válnak. Az jó professzortól kérdeznék, hogy a ö, ö, déli ö, területeken, hogy növekszik a vegetáció ennek alapján. Martin Hanslinggal egyetértek, nagyon nagy probléma a ö, földelhagyás kérdése, és ezzel még foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jip úr. Köszönöm szépen, mondja Jip képviselő. Nem volt lehetőségem, hogy mindenkit meghallgassak, de köszönet különösen is az, Európa, az nemzetközi talaj év kapcsán elhangzottak a kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez a gazdasági forrás nem sokszorosítható meg, véges forrás. Természetesen, meg, természetesen megpróbálhatjuk a lepusztult, lerobbant, tönkrement talajokat helyreállítani, de gazdaságilag ez a közös forrás, közös jó, jószág, ez mindannyiunkhoz tartozik. Természetesen racionálisan kellene hozzáállnunk, és akkor mindent meg tudnánk oldani, viszont tudjuk, hogy vannak olyan technológiák, amelyek károsak lehetnek, veszélyesek lehetnek, vagy olyan monokultúrák, amelyeket, hogyha vetésforgó neki használunk, akkor bizony a talaj minőségének megváltozásához eh, vezetnek ezek a gyakorlatok. Eh, amikor talajokról beszélünk, akkor különböző vonás, vonatkozásokról beszélünk, a terményről, a vetésforgóról, a klímaelemekről, amelyek a talajt befolyásolják, de amikor a talajról beszélünk, akkor Valójában az általános közvélemény nem nagyon foglalkozik a talajjal, a talaj minőségével. Szemléletforrásra van szükség e tekintetben, hiszen a mezőgazdaság megfelelő működéséhez, a környezet megfelelő védelméhez szükség van erre a fajta gondolkodásra a közvéleményben is. Máskülönben az élelmező biztonságot sem tudjuk megteremteni a világ számára. Azt is tudjuk, hogy egy csomó helyen elpazaroljuk a talajt, és a világ élelmiszerének 15%-át már betakarításkor elpazaroljuk, és aztán egy további 15%-ot a következő szinten pazarolunk el, amikor az élelmiszer szállításban van és az üzletekbe kerül. Egyre több élelmiszert pazarlunk és dobunk a kukába, mind az ellátási láncon belül, mind a háztartásokban. Ez megint egy olyan dolog, amire oda kellene figyelnünk. Azok a termékek, az, amelyeket nem lehet megsokszorozni, a víz és a talaj, nagy tekintetben, nagy, szem, nagy mértékben használjuk fel ezeket eh, az élelmiszertermelésre, majd ezt az élelmet sajnos eh, elpazaroljuk, elfecséreljük, kidobjuk, hagyjuk megromlani. Úgyhogy eh, arra is gondolnunk kell, hogy az élelmiszertermelés folyamatában részt vesz a talaj, részt vesz a víz, hát kell gondolnunk, hogy mennyi E, talajra és vízre van szükség egy kilogramm marhahús előállításához, és megvan ez az adat. A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, a COP21-el e, kapcsolatban, Párizsa kapcsolatban. Ugye a klímaváltozás e, összefügg különböző emberi tevékenységek megváltozásával. Itt nem gondolunk eleget arról, hogy mi a talajoknak a szerepe a szén elnyelésében, a széndiokszid, a szén elnyelésében. Még ha 10%-kal e, e, emelni csak a talajnak a, szín, a szerosság tartalmát, ez rengeteg széndiokszidot kötne meg, azonban ehhez e, racionális magatartásra van szükség ennek a talajnak a felhasználásában, elsősorban a termelési folyamat során. Hogyha irracionális módon használjuk a talajokat, mert műtrágyát használunk, lehetővé tesszük az eróziós folyamatok zajlását, ahelyett, hogy megvédenénk a talajokat az erózióval szemben, akkor ez a kedvező eredmény nem elérhető, és sokan meglepődhetnek, akik adott esetben a talajjal dolgoznak nap mint nap, amit rettenetesen sok műanyag, műtrágyát, bocsánat, műtrágyát használnak, ugyanakkor a szerves tartalma nem nő a talajnak, mert azt elpazaroljuk. Tudom, hogy az Európai Parlamentben megpróbáltunk ilyen vitát kezdeményezni a talajok felhasználásával kapcsolatban, ahogy az erdő felhasználása kapcsolatban is folytatunk vitákat, a széndiokszid dioxid elnyeléssel kapcsolatban. De hát ez, ez azért egyelőre kevés, és a szennyezés is csökkenteni kell, illetve a lepusztult, elszegényedett talajok e, minőség javításáról is. E, amikor azonban felhasználjuk a talajt, akkor is át kell gondolnunk, hogy mi a legjobb módszer arra, hogy ezeket a talajokat, e, a, a műtrágyákat, természetes szerves trágyákat hogyan tudjuk úgy használni, hogy ne szegényegyen tovább a talaj, és mindeközben megőrizzük az egyensúlyt, hiszen folyton megújuló energiaforrásokról beszélünk, biomasszáról, és persze lehet biomasszát arra használni, hogy energiát állítsunk elő, de hogyha a biomasszán túl nagy tömegben veszük ki a környezetből, akkor beavatkozunk a talajok egyensúlyába is. Köszönöm, Brennan úr. Nos, az egyik nehézség ezekben a vitákban az, hogy az ember nagyon e, könnyen depressziós lesz, különösen, hogyha e, a zöldeket hallgatjuk, akik számára a pohár nem félig tele, vagy félig üres, hanem szinte teljesen üres. Azt gondolom, hogy ezt meg kellene fordítani. Én lehetőségeket látok itt, potenciálokat látok itt, olyan e, megoldásokat, amelyek a e, klímaváltozás kezelni lehetne, és ez jó hír, nem rossz hír. Az, az Európai Erdészeti Intézet e, héten kiadott egy jelentést, amely azt mondta, hogy az erdők e, európai szintű széndiokszid befogadási képessége nagyobb, mint korábban gondoltuk, tehát 13 százalék Eh, az, amit a széndiokszidunkból az Európai Uniós erdők eh, be tudnak fogadni, és ez, azok, és ez azokra a fa termékekre is igaz, amelyeken itt mondjuk, eh, amelyeken éppen könyöklünk ezen az asztalon, hogyha a fa termékek arányát és a erdőket növezzük, akkor, növeljük, akkor ez akár 20% széndiokszid elnyelést is jelenthet, és hogyha ezt hozzáteszük a talajnak a szénelnyelési lehetőségét, hogyha fokozzuk a talaj eh, szerosanyag tartalmát, akkor további előrelépésekre lehet sor tenni a széndiokszid úgymond csapdába ejtésével kapcsolatban. Tehát európai és globális szinten lehetőségünk van arra, hogy hatalmas lépéseket tegyünk előre a klímaváltozás problémája terén, és a francia kezdeményezés, amelyet a francia mezőgazdasági miniszter eh, eh, indított a francia talajok javítása érdekében, úgy gondolom, hogy segít nekünk abban, hogy ennek a folyamatnak az élére álljuk. Ne legyen túlságosan depressziósak ezzel kapcsolatban, e, az erdőkre és a talajokra kellene figyelnünk, ez, ezekkel kellene megpróbálnunk a klímaváltozás kívásait kezelni. Elnök, köszönöm. Nagyon köszönöm az optimizmusát különösen. Eh, Hobos asszony eh, eh, újra szót kér meg, és adom neki a szót. Ez az utolsó felszólás a vitában. Yeah, uh, thank you. Uh, I have a... Köszönöm szépen. Ügyrendi felszólalásom lenne, mert az angol tolmácsásban rosszul hangzott el. a nitritek, nitrátok tárgyában hogy mindegyen tudjuk, hogy mi a káros és mi nem káros, úgyhogy ezt tisztázni akartam. Elnök, köszönöm szépen a korrekciót. Tłumaczenie dosyć specyficzne, trudne. Dziękujemy za, uwagi, za poprawę. E, köszönöm tehát a korrekciót még egyszer, és akkor a következő e, felszólalnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Nyitó megjegyzéseimben két konkrét fejlesztéspolitikai intézkedésről beszéltem, hogy hogy lehet -e a talajokat megóvni és azok fenntartható kezelését biztosítani. A talaj tulajdonlását, illetve a fenntartható városiasodást, urbanizációt, hogy lehet megoldani nem túl nagy városokkal, decentralizáltabb struktúrákkal, eh, talajvédelemmel, hogy az urbanizáció ne pusztítsa túlságosan el a talajt. Most szélesebb eh, perspektívába helyezném ezt a dolgot a fejlesztési eh, szakbizottság eh, szempontjából. Nyilván a fenntartható fejlődési fejlesztési célok közül a kettes, a globális éhezés megszüntetése 2030-ig, az, hogy ezt elérjük hosszú távon is, ahhoz el kell érnünk azt, hogy 60-70%-kal növekedjék az élelmiszer termelés E, és ezt meg kétszerezzük a fejlődő országokban. Ez elég nagy kihívás fejlesztési szempontból, e, és kétségtelen, hogy e, a talaj, annak állapotának helyreállítása és megóvása kulcselem itt. politikai szempontból azt sem szabad elfelejteni, hogy körülbelül egy milliárd ember megélhetését közvetlenül a mezőgazdaság és az egészséges talajok jelentik, és amikor a szegénységet próbáljuk legyőzni világszerte, akkor ezeknek a vidéki területeknek a, a helyzetéről beszélünk. Egy milliárd emberről van szó, akiknek napi szinten a talajoktól függ az élete. Tehát fejlesztéspolitikai szempontból ez a vita rendkívül hasznos volt. Mamos úr előadása kiváló volt, és a vita is eh, nagyon hasznos volt eh, megítélésem szerint. Köszönöm, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Most pedig szeretném a nagykövet urat megkérni, hiszen ő a mai szakértő, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük az előadóknak, a hozzászólóknak is, hogy megfogalmazták a hasonló gondolataikat a talajjal kapcsolatban. különböző földrajzi területeken, főként az EU-ban. Én osztom az önök nézeteit, és talán egyetértünk mindannyian azzal, hogy bárhol is legyen az a talaj, az EU-ban vagy máshol, figyelmet kell fordítanunk rá. Ez az első gondolat. A második. A néhány megjegyzéssel kapcsolatban talán el kell gondolkodnom. Például a vegyszerek és a műtrágyák használata, amely a talaj élővilágára hatással van állatvilágára. Igen, ez igaz, de a fel, fejlődő országokban mennyien használnak műtrágyát, még ha az optimális mennyiségről is lenne szó. Az én országokban hektáronként 23 kg-ot használnak, ami alatta van a minimális követelménynek valóban azon országok számára helyes ez a megjegyzés, ahol túl sok vegyszert, műtrágyat használnak. Ugyanakkor gondoljunk az emberekre is, akik éhesek, akiket el kell látni élelmiszerrel. Mint ahogy a hozzászólók is tudják, idén az EU-ban több százezer menekült érkezett, elsősorban Afrikából. És mi a paradoxon? A paradoxon az, hogy Afrika Afrikában van az egész világ nem megművelt területének 3%-a. Akkor miért menekülnek el az emberek? Hát egyszerűen a nem megfelelő politika, a beruházás hiánya okozza. Ezért talán egy egységes, globális, regionális, helyi talajpolitikára van szükség, fenntartható talajgazdálkodás, és erős hangra van szükség, amely mindezeket kijelenti. Mint ahogy Brenner úr is mondta, az olyan áruk, mint a búza, a kukorica. Nem tartják tiszteletben a talajt. Ez nagyon szomorú helyzet. Ezért a, a döntéshozóknak ezért kellene harcolnia, hogy tiszteljék a talajat. Eh, hogy az emberek sajátjuknak érezzék. Afrikában nincsen tulajdonosa a talajnak. Tehát a vegyszerek és a műtárgyák esetében értem, amit mondanak, de vannak olyan eh, országok, amelyek soha nem értek el arra a szintre, mint amit említettek. Igen, tehát az illegális eh, területek elfoglalása területén láttunk, hogy vannak olyan országok, akik behívják a beruházósokat, beruházókat, mert egyszerűen nincsen sajátjuk. Afrikában van 33%-a a világ talaj mennyiségének. Ezt fejleszteni kell, de amikor fejlesztik, akkor ne feledkezzünk el arról, hogy a beruházásnak az állampolgárokat kell segíteni, ne befolyásolja negatívan a talajnak az egészségét ez a beruházás. A saját országomról is szeretnék szólni. 3,6 millió hektárt azonosítottunk, amely felhasználatlan és beruházásra kész. A fő kritérium az volt, hogy az etiópok, a helyiek gazdálkodjanak ezeken a, ezeken a földeken. De ahogyha ők nem tudnak befejez, befektetni, beruházni, akkor a nemzetközi beruházók is jöhetnek. De a szomorú helyzet az, hogy csak egy ötödét, még csak nem is egy ötödét használták fel ennek a lehetséges eh, területnek. Igen, tehát van valóban tisztességtelen megszerzése a földeknek, de amikor a talaj egészségére vigyáznak, amikor nem teszik tönkre fölösleget műtrágyákkal, vegyszereskkel, akkor, akkor mindezekre gondolni kell. Örömmel hallottam, hogy az EU-n belül a széndiokszid eh, kibocsátás eh, és tárolás az csak 13%-ot ért el. A megjegyzések legtöbbje számomra eh, pozitívak. A talaj megművelés hiánya az azt jelenti, hogy akkor konzerválás lehet. Az pozitív dolog, amikor egy, csak egy lyukat fúrnak, hogy beletegyenek egy magot. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és ezt kell választani akkor. A globális kezdeményezés megvan, hogy ilyen konzerváló talajművelés for, folytassanak. Ez a következő generációk számára fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr. Degádó úr a bizottság részéről szeretne hozzászólni a vitával kapcsolatban? Hogyha lehet, akkor néhány szót szeretnék szólni. Lehet, hogy a tavalyi talaj irányelvet visszavonta a, a bizottság, de ugyanakkor elkötelezte magát a talajvédelem mellett, és megvizsgálja, hogy milyen lehetőségek vannak erre. A hetedik te, cselekvési terv is ezzel foglalkozik. Épp ezért a következőket szeretném mondani. A fenntartható fejlődési célkitőzések keretében egy leltárt készítettünk a különböző talajjal kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatban, hogy megnézzük, hogy mi hiányzik azért, hogy a talajromlással foglalkozhassunk. Ezen kívül egy talajszakértői szopartot is felállítottunk, ahova a tagokat a tagállamok nevezték, azért, hogy a hiányosságokat azonosítsák, és hogy lehet jobban megvédeni a talajokat. Tehát a közeljövőre megvan a programunk, és üdvözöljük azokat a megjegyzéseket, amelyeket e, a e, talaj, e, különböző talaj problémákkal foglalkoztak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Pányó urat szeretném megkérni Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szóban szeretném összefoglalni, amit hallottunk. Mint ahogy emlékeztettek rá, többen is, az üvegházhatású gázok elleni harc e, alkalmat is jelent, ugyanakkor korlátozást is fontos, hogy ez a célkitűzés világos legyen, és a diagnosztika is. Mint ahogy a bevezető hozzászólásomban mondtam, össze kell békíteni az élelmiszerbiztonság célját és az éghajlatváltozás elleni harcot. Azt hiszem, a francia mezőgazdasági miniszternek két nappal ezelőtti programindítása azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy második zöld forradalom kapujában állunk. Igen, mindent szeretnénk megtenni, ami lehetséges. 45 állam a COP21 során ezt a négy két, ez 2000 programnál részt akar venni ebben a kutatásban, hogy a talajromlást vissza ellenharcoljon. Brazília például a, nem részese ennek a kezdeményezésének, pedig erre szükség lenne. Ez a kezdeményezés két lehetséges módon harcol, és pedig a kutatással és a cselekvési tervekkel, hogy meghatározzák a, for, a finanszírozási forrásokat, és ez a kezdeményezés e, erre a két célkitűzésre ad e, választ a COP22-ig, amely 2016 novemberében Marokkóban, Marakásban fog e, összeülni. Tehát közös munkát kell végeznünk, hogy segítsünk, hát négyen 2000ért testet öltsön, és hatása legyen az agroökológiára. Végül pedig a COP21-ben, a COP22-ben és mindegyik kezdeményezésben a megoldásoknak egész programját vázolták fel. A, a COP21 után 2017-ben Nyilván az élelmiszer bizottság, biztonság, a fenntartható mezőgazdaság, az éghajlatváltozás és a többi kérdések mind felkerülnek majd a programra, és a kollégák emlegettek más problémákat is, az Európai Parlament szerepét, az Európai Unió szerepét, és meg kell védeni a talaj, talajt, mert ezek lényegbe vágó ö, ö, vagyonunk, ez véle, lényegbe váló ö, vagyonunk. És ö, ö, Ponga úr bölcsessége kimondatta vele, hogy a, a talajok ö, azok ö, hallgatnak, és ö, a viták során ö, az elkövetkezendő hónapok során ne feledkezzünk el erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vanem úr már beszélt, de ha gondolja, akkor még egyszer szót adhatok. Nem. Köszönjük szépen. Akkor a fa összekötő irodáját, irodának képviselőt kérném meg arra, hogy ragadja magához a szót. Ő nagyon sokat segített abban, hogy megszervezzük ezt a mai ülésünket. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Mivel alkalmat biztosítottak a hozzászólásra, szeretném megköszönni először is ennek az eseménynek a megszervezését. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is hallassa hangját, figyelmet irányítson erre a talaj problémára, hiszen ez mindannyiunk számára alapvetően fontos. A támogatásuknak hála egy kiállítást is tudtunk szervezni, és meghívom azokat, akik nem látták még. A folyosó másik oldalán, a folyosó végén van ez a kiállítás, és nézzék meg. Boldogan láttuk, hogy nagyon sok látogatót, akik arra mentek, vonzott ez a kiállítás. Az üzenete többek között, és egy csoporttal éppen ma reggel látogattam ezt meg, amelyet oda kiállítottunk, és pedig, hogy nem ismételjük elégszer, hogy ezer évre, thousand years van szükség egy centiméter talaj kialakulásához, és az éghajlatváltozással, az erózióval egy e- év alatt ezt mind tönkre tehetjük. Tehát ez az, az üzenet, amelyet, amely valóban jelzi, hogy milyen fontos ez a probléma. ezen a héten, amelyet e, a parlamentben a talaj hetének hívtunk, e, aztán a Párizsi ülésen e, és máshol is a FAO 20-valahány ülésen nagyon aktív volt, de különösen a franciáknak köszönösen, köszönhetően ugyanis a mezőgazdaság az nem szerepelt a WTO-ban, mert néhányan úgy érezték, hogy ez akadályozná a folyamatot, de Párásban, Párizsban volt december 1-én, tehát tegnap előtt egy mezőgazdasági nap, és ezt a FAO-val szerveztük, és ez alkalmat biztosított Franciaország számára, hogy négyen ezerért program keretében olyan kezdeményezéseket is bemutattunk, bemutassunk, amely az éghajlatváltozás hatását, az üveghasználatások gázok hatását csökkentsék. A FAO elismeri, felismeri, hogy a mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés 10-20 százalékban hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Ugyanakkor a mezőgazdaság, az erdők, a halászat ugyanakkor jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás hatásának csökkentésére a bevált gyakorlatok léteznek, és a kezdeményezésnek a keretében a Climate Smart Agriculture, amit nem tudok lefordítani franciára, eléggé vitatott, vannak, akik nem értenek vele egyet annyira, de mi úgy érezzük, hogy az a 2010-ben elindult kezdeményezés rávilágít azokra a bevált gyakorlatokra, amelyek használnak. Az agroökológia például olyan gyakorlat, amely az éghajlatváltozás elleni harcban segít. Tehát van egy szakértői csapat, egy munkacsapat a FAO-val, kutató Ausztrál és más kutatókkal, amelyek mind ezzel a problémával foglalkoznak. Tehát azzal, hogy a bevált gyakorlatokat összegyűjtsék és terjesszék. És Orgán biztos úr Milánióban találkozott októberben a mi képviselőnkkel. Mindannyian elfogadták ezt a gondolatot, hogy mindannyian együttműködjünk, pontosan azért, hogy a bevált gyakorlatok leltárát összeállítsuk. Nem újakat akarunk kitalálni, hanem innovatívabb termelési rendszereket, amely a környezetvédelemhez hozzájárul. Nagyon szépen köszönjük ezt a kezdeményezést még egyszer, és köszönjük, hogy támogatták ezt az erőfeszítést, és az Európai Parlamentben ezt a talajhetet megszervezték. A FAO központjában Rómában holnap hivatalosan bezárjuk a talaj évet, és Brüsszelben is a belga kormány és az Európai Bizottság ezt a, megemlékezik erről, és a közgyűlésen a múlt héten megállapodtunk abban, hogy minden évben lesz egy ilyen talajnap, hogy erre a problémára lá, világítsunk. Mamo professzor említette, és itt van a Ganti Egyetemnek a professzora, amely az egyik legismertebb talajkutató, ő is, ő is tudja, hogy nem fordítunk elég figyelmet, nem hívjuk fel az embereknek a figyelmét eléggé a talaj problémára. Épp ezért nagy erőfeszítést kell még tenni, és ezért kell összefognunk, hogy ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozhassunk. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A talaj az fő, a földi élet egy negyedét, egy negyedének biztosít otthont, szerves anyagot tartalmaz, ugyanakkor azt látjuk, hogy egyre kevesebb a szerves anyag a talajban, és minél kevesebb a talajban a szerves anyag, annál több lesz a széndiokszid kibocsátás. Tehát feltételeket kell ahhoz teremtenünk, hogy a talajnak a biológiai életét és sokszínűségét fenntartsuk. Hát a talaj nem lehet egyszerűen csak ásvány, ásványi és vegyi anyagok ö, keverékének tekinteni, ez az élet teret is jelenti az élet számos formája számára. Emiatt jó feltételeket kell szabnunk a talaj egészségének megvédése eszközével a növények számára és az állatok számára is. Ezt gyakran szem előtt évesztjük egy kicsit. A klímaváltozás összefüggés rendszerében beszéltünk a minőségről, de nem beszélünk eleget a vízről és a talajról ezek a tényezők nem csak az élelmezésünk szempontjából, hanem az egész civilizációnk szempontjából alapvető fontosságú eh, eh, források, és a talaj egészségét a támogató intézkedéseink rendkívül hasznosak mindannyiunk számára. És úgy gondolom, hogy ez a téma megjelenik majd a különböző közösségi weboldalakon és médiumokban is, eh, mert ahogy Dász úr mondta is, 40 eh, év talaj használat után eh, jobb lenne, jobbnak kellene lenni hát a talaj minőségének, mint 40 évvel korábban, ahogy ő is mondta ezt. Hiszen mi csak használjuk a földet, aztán továbbadjuk az újabb nemzedékeknek. Tehát még egyszer Úgy gondolom, hogy a kiállítás, amelyet megrendeztünk, meglehetősen imaginatív, szellemes. Szeretném meghívni mind a három szakbizottság képviselőit, a FAO képviselőit, és mindenkit, aki itt ma részt akart venni az ülésünkben, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Köszönet, professzor úr, a rendkívül érdekes adatokban gazdag és gondolatokban mély, tartalmas előadásáért köszönhet a bizottságnak, köszönhet mindenkinek, és ezzel le is tudjuk zárni a mai ülésünket. Köszönjük szépen!